Dear colleagues, take your seats. Good evening, everybody. Be welcome. Kedves kollégák, foglaljanak helyet. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Kérném, hogy figyeljenek rám. Plenáris ülés folyik, és uh, lib és napirendi pont van most élőben live, és nekünk pedig itt kell lennünk és szavaznunk kell, úgyhogy pörgessük fel az eseményeket. Látom, hogy vannak, akik még csak most érkeznek, és most foglalnak helyet, úgyhogy akkor az elnök közleményeit gyorsan el is mondanám. A napirend elfogadása az első pont. Az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos napirendi pontot elhalasztjuk. Rendben van, akkor nézzük a nyelvi kiosztást. Magyarul hozzá lehet szólni, és lehet is hallgatni a tolmácsolást. Kérném, hogy mindenki gyorsan foglaljon helyet, és csöndben. a koordinátorok ajánlásait el kell fogadnunk, aztán előadók kinevezéséről is szó van Nani Morano, előadó. Thank you for your help. Thank you for, do you want the mic? Actually, she did the right thing. Please! Köszönöm szépen a kollégina segítségét, aki rá üvöltött mindenkire, hogy maradjanak csöndben. Tehát még egyszer mondom, hogy libés napirendi pont van most terítéken a plenárison, úgyhogy mennünk, mennünk kellene. Andrei Kovalik, a mesterséges intelligenciáról szóló szöveg előadója, ez mindenkinek megfelel. Igen, jó, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadtuk. Itt vannak aztán a delegált és végrehajtási aktusok, interoperabilitási keret, valamint az ehhez kapcsolódó 2020-as költségvetés. Ezt én úgy gondolom, hogy eljuttattuk minden egyes LIBE taghoz, ez a newsletterben olvasható, január 10-e óta. Az ellenvetéseket január 20-án 12 óráig lehet benyújtani. Ez így oké okay mindenkinek? Hogyha igen, akkor szavazás következik. Géppel fogunk szavazni, elektronikus szavazás lesz, de hogyha jól tudom, akkor még van egy érdemi napirendi pontunk, egy rendelet tervezet, tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről. az információs rendszerek interoperabilitásától, hogy a trialóguson megkezdődhessenek a tárgyalások, tehát tárgyalási mandátumról van szó. November 28-án volt az első trialógus, Paulo Rangel kollégánk az előadó. Kérném, hogy gyorsan rendezzük le ezt a napi rendi pontot. Elnök úr, köszönöm szépen. Tehát október óta megkezdtük a munkát ezen a témán, és mondhatom, hogy felvettük az utazósebességet, annak ellenére, hogy számos akadályjal kellett szembenéznünk. Tehát minden nehézség ellenére azért el tudom mondani, hogy nagyon építő szellemben zajlottak a tárgyalások a bizottsággal. Szeretnék köszönetet mondani a finn elnökségnek, ugyanis tényleg kiemelkedő munkát végeztek. És én magam optimista és bizakodó vagyok, és remélem, hogy ugyanezt fogom majd tudni elmondani a horvát elnökségről is majdnem hat hónap múlva. Remélem, hogy ez lehetséges lesz, remélem, hogy meg tudunk majd egyezni a tanácssal, és remélem, hogy megszületik egy megerősített víz, víza információs rendszer, ami pedig magát a tartalmat illeti, csak nagyon röviden és gyorsan úgy gondolom, hogy nagyon sok előrelépés valósult meg, de a kompromisszumig még nem jutottunk el. Vannak a parlament számára rendkívül fontos kérdések, amiben még nincs kompromisszum. A biometrikus adatok felhasználása, különösen a gyermekeknél, itt rendkívül magas biztonsági követelményeket kell megfogalmazni. A második a víz architektúrájának modernizációja, a harmadik a jelentéstételi kötelezettség, illetve a két éves határidő, hogy az új VISZ applikáció felálljon és működjön. És végül, de nem utolsó sorban megfelelő ellenőrzéseket kell elindítani, hogy mérni tudjuk az arányosság elvét, és hogy ezek az ellenőrző rendszerek hogyan működnek. Tehát a finn elnökség alatt nagyon sok munkát elvégeztünk már, és Reméljük, hogy jól tudunk majd előre haladni ebben a mandátumban is. Hát a kollégák ugye újak, sokak számára új ez a téma. Eddig megfeleltünk a kihívásoknak, reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz. És akkor röviden be is fejezném, szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek az eddig elvégzett munkáért. Íme elnök úr, ez tehát a jelenlegi helyzet. Köszönöm szépen a rövid állásfoglalást, Rangel úr. Az árnyék jelentéstevők is hozzászólhatnak, amennyiben kívánják. Kiadáró, képviselő a szocialisták részéről nem kíván hozzászólni. Tudoracsek úr, a Rinyútól van esetleg megjegyzése? Nincs. Ais Kunke, a zöldektől nem kíván hozzászólni. Rendben. Nikol Sonová az ECR-től, és Deli a Guától, Guétől. Hát senki nem mondott semmit, úgyhogy akkor én magamhoz ragadnám a mikrofont, hogy köszönetet mondjak az előadónak, hiszen ő vezette ezt a munkát, úgyhogy köszönjük. Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen gyorsan lezártuk ezt a napirendi pontot. Köszönjük, Rangel úr, már is kezdhetjük a szavazást. Elektronikus szavazás következik, sok mindenről kell szavaznunk, úgyhogy gyorsítsuk fel az eseményeket. This, the, list, the voting list. I will give it to you. I have a, I highlighted uh, the most likely course. Where are they? Here in, in. this is the first one.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 just watch. Colleagues, it seems that according to Kérnék egy kis figyelmet, kedves kollégánk. Egy perc figyelmet kérnék most. Tehát a szavazásra 19 óra 20 perckor kerül sor, úgyhogy ha mindenki itt van, és mindenki készen áll, akkor már most megkezdhetnénk a szavazást, annak ellenére, hogy 19.20-ra van kírva a napi rendben, és akkor annál hamarabb mehetünk a plenárisra. Első szavazási napi rendi pontunk. Kérnék szépen mindenkit, hogy figyeljen. Az Európai Uniós ügynökségek költségvetésének mentesítése a 2018-as évre nézve Roberta Metzola. Ez lesz az első napi rendi pontunk. Első kompromisszum. A szavazást megnyitom. Ó, úgy látszik, hogy nem működik a rendszer, legalábbis nekem nem működik. Itt a kollégáknak működik? Akkor nézzük a másik szavazókártyámat, hát ha az működik. Igen, igen, most már működik. Akkor most lezárom a szavazást. Lássuk a végeredményt. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Rendben van, nagy többséggel elfogadtuk. Négyes módosító, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Négyes módosító, négyes módosító. Valakinek problémája adódott? Négyes módosító, mindenki látja, hogy hol tartunk? Most lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas paragrafus, illetve bocsánat, mondja az elnök, Nyolcas. módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Tízes módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Tizenkettes. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Az egész módosított szövegről szavazunk, a szavazást megnyitom, ez tehát a végszavazás. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, köszönjük szépen Metzola asszonynak a munkát. Lépjünk tovább a második témánkra, Bűnöldözési együttműködés Európai Uniós ügynöksége, Europol 2018, megint Roberta Metzola az előadónk, egyes módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum a szavazást. Megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt is elfogadtuk, és most az egész módosított szövegről szavazunk. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Köszönöm szépen Metszol asszonynak, ezt is elfogadtuk. Lépjünk tovább a következő témára. A vélemény előadója ismét Roberta Metzola. A CEPOL következik az Európai Unió bűnüldözési képzési ügynöksége. 2018-as mentesítés. Kezdjük meg a szavazást. Egyes módosító a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Kettes módosító a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Négyes módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító a szavazást. Megnyitom. És lezárom. Elfogadtuk. És most az egész módosított szövegről szavazunk. Név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. És most lezárom. Lássuk a végeredményt. Igen, nagy többséggel elfogadtuk. Ismét gratulálunk Metzola asszonynak. A következő témánk az Eurojust 2018-as mentesítése. Első módosító, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kettes módosító, a szavazást megnyitom. Most lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt elutasítottuk. Tízes módosító. mivel a négyeset elfogadtuk az ügynökségekről szóló napirendi pontnál, ezért kiesik ez a módosító, és akkor most a tízes következik. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Igen, elfogadtuk. És akkor az egész módosított szövegről fogunk most szavazni. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Igen, elfogadtuk. Még egyszer Metzola asszonynak kell gratulálnunk. Most az EU Liza 2018-as mentesítése következik. Egyes módosító, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk egy szavazatnyi többséggel. Kettes módosító. A szavazást megnyitom. Most lezárom. Ezt elutasítottuk. Az egyes kompromisszum következik, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas módosító. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kilences módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt elutasítottuk. Valakinek ez meglepő? Hát igen, szoros küzdelem volt, de azt jelenti, hogy elutasítottuk. Tízes módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 11-es módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Végszavazás következik a módosított szövegről. Név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, még egyszer gratulálunk Metzola asszonynak. A következő mentesítés az Európai uh, Adatvédelmi Felügyeleti Szerv. Itt vannak módosítások. Egyes módosítás, ezzel kezdeném. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez is elfogadva. Végső szavazás, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nos, következik a FRA az Európai Unió alapjogi ügynöksége 2018-as évi mentesítés, Roberta Metzola neve fémjelzi, megint úgy látszik ez az ő nagy estéje. Jó, hát folytassuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes módosítás. Megnyitom a szavazást. Négyes. Lezárom. Elfogadva. Most pedig az ötös módosítás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva hatos, megnyitom a szavazást, bezárom, Hetes módosítás, ezt elfogadtuk. Hetes módosítás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 9-es. Megintom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 10-es. Megintom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Következik a 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És a módosított szövegről fogunk most név szerint szavazni. Megintem a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Köszönjük szépen Metzola asszonynak még egyszer. Most pedig következik az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség Frontex 18-as, 2018-as évi módos, mentesítése, egyes módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas módosítás. Lezárom. Elutasítva. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 15-ös módosítás. Lezárom. Elfogadva. 16-os módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. 5-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Úgy tűnik, hogy a néppártból egyel többen szavaznak a kelleténél. Ez egy nagyon jó hír. Zdedovski úr, ez egy jó hír ön, az ön számára. Akkor ezt most elfogadtuk. 25-ös módosítás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. És végül a módosítós szövegről fogunk szavazni név szerint. Lezárom. Elfogadva. Akkor most következik az EASO, Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2018-as mentesítés, megint csak Roberta Metzola a jelentéstevő. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Ötös módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes kompromisszum. megintom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes módosítás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11-es, 11-es, megnyitom a szavazást. 11-es módosítás. Nem, nem, nem, nem. Akkor le, vált volna okafogyottá, hogyha az előzőt elfogadtuk volna, de azt nem fogadtuk el, úgyhogy akkor ez így rendben van. Szavazunk. 11-es módosítás. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 15-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 16. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. És akkor most a módosított szövegről fogunk név szerint szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Most igen, el van fogadva. Köszönjük szépen Metszóla asszony, és következik a következő napi rendi pont. A kábítószer és kábítószer függősége Európai Megfigyelő Központ 2018-as évi mentesítése, megint csak megszóla. Három módosító érkezett. Első, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. Az így módosított szövegről szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Jön egy további mentesítés. Az Európai Unió általános költségvetése 2018-as év, a bizottság és ügynökségek, Metzola az előadó. Egyes módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítottuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. A kettesről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Elnézést, ezt elfogadtuk. Igen, tehát most az ötösről szavazzunk. Ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas, igen a hetes oka fogyottá a nyolcas módosítóra szavazunk, megnyitom a szavazást. Most lezártam. Elutasítottuk. Kilences módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítjuk. 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Végső szavazás az így mosított szövegről. Végső szavazás. Név szerint megnyitom a szavazást. Igen, lezárom. Elfogadtuk és így végére értünk. Köszönjük Metszolaszonynak mindenkinek. Fosz úr. Nagyon meglepett, hogy, hogy ennyire vicces volt. Meglepő, egészen meglepő a mentesítés szavazás. Hogy ennyire vicces legyen, meglepő és nevetséges.